hatásának megújulásáról, megújításáról. A bizottság nevében már látom is, a biztost már jön be a lépcsőn, tehát megadom Andrus Anzip alelnöknek. A szót, amint elérte üdős helyét, megkapja a szót. Mr. President. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli az Európai Parlament kezdeményezését, hogy állásfoglalást fogadjon el az internetirányítási fórum megbizatásának megújításáról. Ez rámutat nagyon sok aspektusra, amiről most folyik a vita az internetirányítás keretén belül. Ez továbbra is prioritás téma az Európai Bizottság számára, és várjuk a további munkát az önökkel együtt, hogy a több érintettet bevonó modellt támogassuk, hiszen nagyon fontos az internet Európa gazdasága, illetve társadalmai számára. Tavaly a bizottság elfogadta közleményét az internet irányítási szakpolitikáról, és a novemberben elfogadott tanácsi konklúziók mindenképpen segítenek nekünk abban, hogy elhelyezkedjünk a globális vitában. Az Európai Parlament és a Bizottság válvetve dolgozott egymás mellett ezekben a témákban, különös tekintettel az IGF-re. Egységes internetet szeretnénk, amely az emberi jogok tiszteletén alapul, illetve a szabadságjogok tiszteletén. A bizottság továbbra is várja az erőfeszítéseket a parlament részéről, és ez az állásfoglalás tulajdonképpen további lépés ebben az irányban. Megfelelő időpillanatban is született, ugyanis 2015 kritikus év lesz az internet irányítás szempontjából, és nagyon fontos fejleményeknek nézünk elébe ezen a téren. Az állásfoglalás megfogalmazása elismeri és tükrözi a jelenlegi tárgyalások jelentőségét az EU számára. Közös célunk, hogy biztosítsuk azt, hogy az internet továbbra is globális forrás lesz, amely nem csak kevesek tulajdonává válik, vagy gazdasági és politikai érdekek képviselőivé. Az internet mindenkié. Együttműködési rendszerre, közös bizalomra van szükség, egyetemű szabályok irányítására. Ezért nagyobb egyensúlyt kell teremteni az eddig már létező irányítási intézkedések között. A bizottság tavaly üdvözölte az USA kormányának döntését, hogy a fontos funkciók a több érintettes közösségbe tereljék át. Nagyon fontos ülésre kerül sor most Szingapurban ebben a témában, és nagyon remélem, hogy a legkényesebb kérdésekben előrelépés történik, főleg ami a bejegyzett nevek és számok internet szervezetére vonatkozik. Végül is ez a szervezet egyedül nem oldhatja meg a vitákat más felekkel. Ennek a szervezetnek az elszámoltathatósága és az átmenet gyakorlatilag szorosan összefügg, hiszen az érem két oldalát képviselik. A nagy kihívás itt az, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk, és ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy mi történik az információs társadalomról rendezett csúcs kapcsán. Ahogy önök is tudják, nagy kihívás a megállapodás az internet irányítási fórum megújításáról. Egyre inkább multilaterális megközelítésre van szükség, ami a lényeget illeti. Biztosítanunk kell azt, hogy az információs társadalomról szóró világtalálkozó nem azt eredményezi, hogy a kormányok jobban ráteszik a kezüket az internetre. Mindenféleképpen erősebbnek kell lennie az internetnek financiális és tartalmi szempontból is. Ez a garancia a stabilitásra és arra, hogy a nemzetközi közösség egyre nagyobb elvárásainak megfelelünk. Ezek kívül egyéb platformokra is szükség van, ahol a jelenlegi vita folytatódhat az internet irányításról. Mivel a bizottság támogatja az Net Mundial kezdeményezés határozatainak végrehajtását, továbbra is szeretnénk a több tényezős irányítást támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakciók hozzászólai következnek. Először a néppárt nevében Del Castillo Vera. Köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlöm itt a tisztelt házban Ansip alánök urat. Egy olyan állásfoglalásról cserélünk most eszmét, amelyet biztos, hogy holnap széleskörű körű támogatásról biztosít majd a képviselők többsége. Nagyon sok nyitott kérdés is van, de a fő célkitűzésünk az, hogy egy világos üzenetet fogalmazzunk meg azért, hogy az internet irányítási fórum folytathassa tevékenységét. 2015-ben az ENSZ közgyűlése dönt arról, hogy a fórum mandátumot meghosszabbítsa vagy sem. Ami az Európai Parlamentet illeti, az a tapasztalat, amelyet a bizottsággal válvetve szereztünk az irányítási fórum munkájáról, arra biztat bennünket, hogy folytassuk a munkát. Az internet irányításának módozatát meg kell őrizni. Fennáll ugyanis annak a veszélye, hogy az internet governance-t, az internet irányítás kérdését kormányközi szintre akarják áthelyezni, ahelyett, hogy egy több felett képviselő stakeholder vagy a szereplőket bevonó megközelítést alkalmazzanak. Ezért a parlament egy teljesen egyértelmű üzenetet kell, hogy megfogalmazzon, annak érdekében, hogy mind a tanács, mind a bizottság, mind a parlament, mind a tagállamok egységesen fogalmazzák meg ezt az üzenetünket az ENSZ közgyűlésén azért, hogy a mandátumot meghosszabbítsák. Köszönöm. Köszönöm most két percben Petra Kamerévert kap szót az SND frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! 144 ország érdeképviselői voltak jelen Isztambulban a legutolsó internetirányítási fórumon, melynek célja az volt, hogy az internet felhasználásában az itt folytatott viták inspiratív módon működjenek. Az Emberi Jogok Konvenciójának egyezményének 19. cikke szól a szabad nyilvánításról, és ez a fórum éppen erre hivatkozik, ám az internet irányítás többet jelent, mint a szabályozást, egy sokkal holisztikusabb megközelítést jelent ez. Aktuális problémaként a információhoz való hozzáférés és a felhasználói jogok kérdése szerepelt a napi renden. Mi több, Davosban a világgazdasági fórumon is szó volt a hálózat, a net alapjogairól. Figyelembe vendő az is, hogy a képviselők arra következtetésre jutottak, hogy egy-két gazdasági szereplő túlzott hatalmi koncentrációt érhet el, másrészt egzisztenciális cél az, hogy 7 milliárd embert bekapcsoljunk a hálózatba, ezt pedig a legjobban a hálózati semlegeség elvének védelmével lehet biztosítani. Az USA felismerte a az idők szavát, és az FCC vezetője a hálózat semlegesség mellett tette le vokság, amellett tehát, hogy meg kell akadályozni, hogy egyes tartalmak gyorsabban, mások lassabban kerüljenek továbbításra. Ne essünk az itteni hálózat üzemeltetők retorikájának csapdájába, akik azt mondják, hogy erre nálunk nincsen szükség. Nálunk még működik a net, azért, mert felismertük, hogy a speciális szolgálatokról szóló vita ö, azzal járhat, hogy korlátozzuk mások kommunikatív jogát, éppen ezért az internet platform, governance forum platformját fenn kell tartani. Köszönöm. Köszönöm. Szintén kettő percben az ECR frakció nevében Viki Ford kapszót. Köszönöm, elnök úr. Az internetnek nyíltnak, ugyanakkor biztonságosnak kell lennie hozzáférhetőnek és megfizethetőnek, izgalmasnak, sokszínűnek, dinamikusnak. És Európa polpozícióból indul, a világgazdasági fórum a leg, technológiai szempontból legjobban kiszálló országokat fel, rangsorolt, ebből három, az első három európai. De ahhoz, hogy kihasználjuk ezeket a lehetőségeket, bizalmat kell építeni az embereknek, a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy az adataikat bizalmasan, felelősen kezelik, a művek létrehozóinak pedig tudniuk kell, hogy a szellemi tulajdonjoguk ér valamit, tudniuk kell a szereplőknek, a befektetőknek, hogy nem fognak változni a szabályok, a cégeknek pedig tudniuk, érezniük kell, hogy egyenlő versenyszabályok vonatkoznak kicsikre és nagyokra egyaránt, ahol az innovációt a nagyok nem folytják meg. Nyílt, nyitott internetre van szükség, ez elengedhetetlen, ugyanakkor az internet semlegességét is meg kell őrizni, éppen ezért oda kell figyelni arra, hogy az innováció gátját ne képezzük ezzel. A magánadatok védelmét garantálni kell, az adatok védelmét garantálni kell, ugyanakkor nem szabad túlságosan nagy bürokratikus terhet rakni a kis és középvállalkozások vállára. És igen, az alapvető jogokat is tiszteletben kell tartanunk, de főként akkor, amikor a biztonságunk forog kockán, nehéz ezt az arany megtalálni a biztonsági szakértőket kell bevonni, hogy a jogainkat megőrizzük, ugyanakkor az emberek biztonságát is garantáljuk. Ehhez egy globális megközelítésre van szükség, nem egy európai erődöt kell építenünk, több az érintetekkel, az ágazat képviselőivel, a fogyasztókkal, a cégekkel, a közszervekkel mind-mind egyetértésben konzultálva kell e, ezt megtenni. Az IGF erre egy kiváló fórum, kiváló alkalom. Köszönjük Wikifornak. Következő hozzászólónk Kalász asszony, a liberális frakció nevében. Thank you. Um, there's a debate... Köszönöm. A vita során az igazi kérdés az, hogy az internethez való jog emberi joge, vagy esetleg olyan közszolgáltatás, mint a víz, vagy az eh, áram. Ha igen, akkor mik a jogaink online? Ne felejtsük el ebben a vitában azt, hogy az internet nem nemzeti, nem európai, globális. Tehát bármiféle szabálynak, internetre kapcsolatos szabálynak globális kontextusban kell megszületnie, annak érdekében, hogy az internet fragmentációját elkerüljük. Éppen ezért nekünk, európaiaknak aktívan kell részt vennünk az IGF munkájában, az internet szabályozási fórum munkájában. Óriás kihívások ugyanakkor lehetőségek is rejlenek az IGF munkájában. A liberálisok nevében hangsúlyozni kívántam ebben az állásfoglalásban azt, hogy az alapvető szabadságjogok és emberi jogok, amelyeket védünk offline, azokat online is tiszteletben kell tartani. Ne felejtsük el, nincs különbség igazán ilyen szempontból. A tömeges megfigyelés, az online cenzúra, az állami beavatkozás növekvő teret nyer világszerte és Európában is, így veszélybe kerülnek az alapvető szabadjogok. Észtország az internet szabadságot tekintve második rangsorban az ország 84%-a 2014-ben gyenge törvényekkel, jogszabályokkal rendelkezett, ami a az állampolgárok tömeges megfigyelésének szabályozását illeti. Hozzáfűznék még egy valamit. A biztonságos kommunikációhoz való jog, akár titkosított formában is, szerintem olyasmi, amit nem tagadhatunk meg az emberektől. Az emberek magánjogainak védettsége, ha véget ér az interneten, akkor azt tulajdonképpen az internet végét is jelentheti. Ezért remélem, hogy az Európai Bizottság nemzetközi szinten is megpróbál érvényszerezni ezeknek az alapvető értékeknek. Köszönöm. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Kreiman úr, a Zöld frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az internet egy furcsa ellentmondásból él. Alig van valami, amit jobban szabályoznának, mint az internetet. Csak mesterséges szabályokból áll az internet, másrészt ugyanakkor az internet egy szabályozatlan sikertörténet, amelyben nyílt normákat, alkalmaznak, és mindenki megjelenítheti saját céljait az interneten belül, és csupán így válhatott az internetből az a sikertörténet, amelyé vált. Ez a szabadság. A szabályozatlanság szabadsága veszélybe került azért, mert az érdekek megváltoztak, azért, mert a kormányuk és az koncernek abban találnak egymásra, hogy a hálózat, a net nagyobb szabályozása, nagyobb profitot kínál számukra. Az internet irányítási fórum a szabad internet mellett kardoskodik a nemzetközi porondom, és nemzetközi szinten képviseli ezeket az érdekeket. Az állásfoglalás indítvány két pontját szeretném kiemelni, és örülök, hogy nagy többség támogatja ezt a két elvet, a hálózati semlegesség és a felügyelet kérdéséről van szó. A szabad internethez hálózati semlegességre van szükség, ebben egyetértünk. Remélem, hogy az elkövetkező szavazásokon, hasonló szavazásokon majd a hálózati neutralitás definíciójában is közel kerülnek egymáshoz az egyes politikai frakciók. Számomra a net neutralitást nem lehet felosztani, nem lehet differenciálni. A net neutralitás, a net semlegesség azt jelenti, hogy minden szereplőt azonosan kell kezelni. Remélem ez lesz a közös nevező. Ami pedig a felügyeletet illeti, mindenki a privacy, a magánszféra védelme mellett van. De remélem, hogy itt is egyetértünk majd. A parlament remélem, hogy markáns véleményt fogalmaz meg majd a jövőben, és főleg a védtelenek tömeges kifürkészése ellen is ikra kell szállnunk. Végezetül pedig egy felszólítás. Hogyha a parlament komolyan veszi az internet irányítási fórumot, akkor lehetőség szerint egy nagy delegációt küldjön ennek az ülésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Enyú képviselő kap szót az FDD frakció nevében. If there's a phrase... Hogyha összekerezzenünk, ha hallunk valamit, akkor az pont az internet szabályozás, vagy igazgatás, vagy irányítás, az internet governance a szabad vállalkozás, a szabad ö, piacban hívők, amikor azt hallják, hogy Internet Governance, akkor össze kell, hogy rezenjenek. Nos, az Internet Igazgatási Fórum ö, nagy szavakkal dobálózik, de sok többről nincs szó az elmúlt években. Az internet a gondolatok szabad áramlását teszi lehetővé, ez megijeszti, megretenti az elitet, kormányzó elitet. Az internet az establishment legnagyobb ellensége a középkor óta, amikor a Biblia először megjelent a helyi nyelveken. Éppen ezért örökké oda kell figyelnünk annak érdekében, hogy ne állami ellenőrzés jelentsen a governance, a szabályozás az internet esetében. Éppen ezért Persze a terrorizmus, terroristák vagy, a, vagy a gyermekpornó ellen fel kell lépnünk az interneten, de nem a többiek szabadságjogainak kárára. Ha bárki arról beszél, hogy a államnak föl kell lépnie az internet szabályozása terén, akkor ne felejtsük el, hogy az állam a saját számítástechnikai kezdeményezéseivel se nagyon tud semmit kapni, ezért ha bárki azt gondolja, hogy az állam beavatkozása segített az internetnek, azt félrebeszél. Az internet szabadságát kell garantálni. Ez a legfontosabb, hogy szabadon működjön az internet, hogy ne zárjuk el az internet véráramát, az internet vénáit, artériáit hagyjuk az átlagembert békén, hogy használja szabadon az internetet, így lesz igazán növekedés az interneten. Zsalk, eh, Köszönöm, Jálk úr. Az internet ma fantasztikus eszköz, eh, amelyel a kultúrát, eh, a politikát, az ideológiát támogathatjuk. Óriási, gigászi hálózatról van szó, ami az elmúlt 15 évben a valós demokráciát támogatta. Azonban ezek az oligarchiák és technokraták, akik jellemzik mai napjainkat, még megengedik azt a kifejezés is maguknak, hogy ez a valós élet árama. Gyakorlatilag ez az, ami az új vélemények, az ellentétes vélemények, a liberális globalizáció környezetében működik. Persze elfogadhatatlan, hogy a terrorizmus támogassuk. Azért ami a dzsihadista ö, ö, különböző ö, hollapok lezárását illeti, ezt nyilván támogatni kell, ö, és ö, oda kell figyelnünk ezekre. A különböző túlkapások elleni harc nem lehet ö, ö, annak a, a magyarázata, hogy mindent, töveg, mindent kitiltsunk. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Ferhelyen képviselő kap más. A 2015-ös év jelentős sem befolyásolja majd az internet irányításának új struktúrainak kiállítását. Az Európai Uniónak intenzíven részt kell vállalni ebben a munkában. Az IGF, az Internet Irányítási Fórum minden érdek eh, képviselőjét bevontam, ezért az IGF mandátumát meg kell hosszabbítani, és a munkáját támogatni kell. Nagyon fontos, hogy a multi-stakeholder megközelítés, tehát a több szereplők megközelítés érvényesüljön, hiszen csupán minden szereplő véleményének meghallgatásával tudjuk az internet irányítást helyesen kialakítani nem szabad korlátozni az internetet, és éppen ezért a kormány közi megközelítést mindenképpen el kell utasítanunk. Ezért minden tagállam és minden érdekképviselő feladata az, hogy megerősítsék a nemzetkő az modell működését, és a szereplők elszámoltathatási kötelezettségét megerősítsék nemzetközi szinten, úgy, hogy igazi outputot, eredményt érjenek el a konkrét munkában. Az internet szervezeteinek nemzetközi vététele nagyon fontos, az ICANN nemzetközi tételét ezért folytatni kell, anélkül, hogy veszélyeztetnénk a biztonsági szempontokat. Az ICANN munkája mindenképpen elszámoltathatóvá teendő. Az IANNA funkciót is meg kell erősíteni, és itt is arra azt várom el, hogy az Európai Parlament bevonja az Európai Parlamentet, és a következő IGF-re nagyobb delegációt küldjünk el, ezt támogatom. Köszönöm szépen. A következő felszólaltó Pos, Pohe úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament egy nagyon fontos területen a fejlődés motorjává vált. A 2015-ös év nagyon fontos év lesz, nem csak az IGF, az irányítási fórum mandátumának meghosszabbítása tekintetében, hanem azért is, mert az internet címek ódarendelésének nemzetközi kezdeményezésé való átalakítás és fontos változtatást jelent majd. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ENSZ közgyűlése meghosszabbítsa az internet irányítási fórum mandátumát, hiszen ez az a platform, ahol az internet legfontosabb kérdéseiről eszmét cserélhetünk a fórum. Nagyon fontos ajánlásokat is előkészített, például szabályozói kérdésekben, és a magán szféra védelme tekintetében folytatni kell, tehát ezt a munkát köszönöm szépen, köszönöm. Karancóba asszony parancsoljon. Köszönöm. Egyetértek az eddig elhangzottakkal, valóban meg kell hosszabbítani az LGF mandátumát, és igen, a internet szabályozásának nemzetközi keretben kell történnie. A digitális belső piac az európai gazdaság eh, központi eleme, és az is lesz a jövőben. Az internet alapú eh, gazdaság eh, várhatóan az unió gazdaságának vagy 11%-et adja, 3,8-et adott 10%-ban, 5,7-et ad majd 2016-ban. Ezek a számok a közvetett hatásait még nem is számolják be a digitális belső piacnak a gazdaságban. Éppen ezért nem hagyhatjuk ki a vita során a digitális belső piac szabályozását meggondolatlan, végig gondolatlanul, hogy mások döntsenek helyettünk. Ugyanakkor a nemzetközi internet szabályozása élő fegyver, hiszen az internet szabályozásban egyre nagyobb hangot kérünk magunknak, ezt teszik azok az országok is, akik lábba tiporják az alapvető jogokat. Éppen ezért az Európai Uniónak egy egységfrontot kell a hasonlóan gondolkodó országokkal kialakítani, azokkal szemben, akik az IGF-et és más fórumot ki akarják használni arra, hogy a szabad, szólásszabadságot, a gyülekezési jogot, az információhoz való jogot korlátozzák, hogy cenzúrával éljenek a tömeges megfigyelés, a firewall, a tűzfalak felállítása szerintünk megengedhetetlen az elnök. Megköszöni a hozzászólást, és megszakítja a, képviselőt. Köszönöm. Réda úr egy percben, Réda asszony egy percben következik. The internet is global. Kedves kollégák, maga az internet globális, természeténél fogva bár a fórum nem döntéshozó ö, szerv, fontos része lett az internet irányításának. Azért van még tennivaló annak érdekében, hogy jelentősen hozzájáruljon mindenki ehhez a dialógushoz, a kormányok, a különböző állampolgárokat képviselő szervek, stb. Nyilván egyre nagyobb szükség van a külső támogatásra ezeknek a ö, csoportoknak, főleg a civil társadalom ö, részvételét kell aktívan támogatni az EU-nak. Nagyon fontos a megfelelő finanszírozása is a fórumnak, hogy függetlenségét biztosítsuk politikai síkon. Ez annál is inkább fontos, hogy az utolsó fórumon, Isztambulban a különböző csoportok arról panaszkodtak, hogy a hivatalos programban nem vehettek részt, és párhuzamosan egy másik fórumot kellett szervezniük, hogy a véleményüket meghallgassák. Aztán van egy parlamenti ellenzék is, ezért az Európai Uniónak nem csak azt kell biztosítani, hogy megfelelő finanszírozást kapjon a fórum, hanem azt is, hogy minden politikai frakció megfelelő képviselővel rendelkezzen ezen a fórumon. Köszönöm szépen! Most pedig megadom Trassinszki képviselőnek egy percben a szó. Internet. Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban az internet olyan szabadságot képvisel, amit meg kell tartani. De ami a megfigyelést illeti az amerikai ügynökségek részéről, a belső biztonságra kellett felfigyelnünk. Az európai népek erőteljes fellépést várnak az önök részéről. az új mandátummal kapcsolatban nem lesznek elégedettek, hiszen alapvető jogokat kellene, hogy biztosítsanak, a jogoknak átláthatóbbaknak kell lenniük mindenütt, minden időpillanatban. Ami az amerikai irányítást illeti, önök megkérdőjelezik ezt. Önöknek mi a célja, hogy ne legyenek megint ilyen kémkedések az európaiakkal szemben? továbbra is eléggé teljekkel állunk az önök célkitűzéseivel szemben, ami az állásfoglalási javaslatot illeti, semmi sem biztosít minket arról, hogy szembe tudunk nézni az amerikaiakkal. Igen, meg kell kétszerezni az erőfeszítéseket, hogy mi is létezzünk a világ fórumon. Köszönöm. Tain. Köszönjük szépen, most pedig Tunund Hohenstein képviselő más másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az internet irányítási fórum a legdemokratikusabb struktúra, amely az internet jövőjéről szóló eszmecserét folytatja le. Nem csak a kormányok, hanem az iparág, az, inter, az érdeképviselők, a civil szervezetek és az állampolgárok is részt vesznek bennem. Az internet vita, jövőjéről szóló vita nagyon fontos. És kitér minden kihívásra, amelyel az internet szembenéz. Az internet roppan dinamikus fejlődést tudod be, és az internet felhasználók, a userek egyre több időt használnak a különböző öm, applikációk alkalmazására. Egyre inkább használunk mobil alkalmazásokat, és egyre kevésbé használjuk a laptopokat, vagy a, a, a mobil, a laptopokat, és az asztali gépeket. És Gyakran a szolgáltatások a különböző platformok között nem kompatibilisek. A set-top box megközelítés, ha így mondhatom angolul, ez, amely egyre inkább korlátozza az interneten belüli szabadságot, ez pedig veszélyes. Az internetet kezdik bezárni, itt az ideje annak, hogy ismét szabadságot biztosítsunk az internet számára. Ezért meg kell újítani az ENSZ közgyűlésének az IGF fórumandátumát. Köszönöm szépen! Most pedig Weidenholzer úr kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, globális kihívás előtt állunk, és történelmi kihívás előtt állunk. Épp úgy, mint a 20. század elején a motorizáció idején most is egy általánosan elfogadott szabályrendszerre van szükség. Ezért van az IGF-re szükség, mint vitafórumra. Azonban két alapvető döntés jelentőség, nagy jelentőséggel bír, ezeket nem lehet eléggé hangsúlyozni. Egyrészt a digitális világban a magán szféra védelmének elve, mindenkinek joga van arra, hogy a saját magán adatait védje, Másrészt arra van szükség, azt a kérdést kell megvitatni, hogy az internetet hogyan szervezünk meg. Az internet egy nyílt, mindenki számára hozzáférhető médium, ezért a hálózati semlegesség elvét egyértelműen meg kell jeleníteni. Mindkét területen a parlament nagyon fontos döntést hozott, és azt várjuk a tanácstól, hogy lassú dad hozzáállását megváltoztassa és felgyorsítsa a munkát. Köszönöm szépen, most pedig Sáke kollega kapszott. Köszönöm. Az internet szabályozás vagy igazgatás, internet governance, egy oximoron. Miért is? Mert egy globális internetet szeretnénk, egy nyílt, nyitott, akadálymentes internetet. Ehhez azonban arra van szükség, hogy több szinten szülessenek helyesen a döntések. A multi-stakeholder modell kell, hogy fennmaradjon. Az unió vezetésével kell ennek megtörténnie, hogy ne Oroszország és Kína szabályozhassa az internetet, hiszen alapvetően a nemzetközi fórumokon, például az IGF-en, izoláló, elnyomó, balkanizáló fellépésüknek próbálnak a legitimációt keresni, találni. Az internet semlegességét garantálni kell nem csak Európában, hanem világszerte. Ezért az felhasználókkal, civil szervezetekkel, globális partnereinkkel azon kell dolgoznunk, hogy az emberi jogok, alapvető szabadságjogok ne csak a offline világban, hanem az online világban is garantálva legyenek. Már csak azért is, mert az Unió, illetve az, e, az internet előnyeit mindannyian élvezünk most és a jövőben is. Köszönöm, Sáke asszony. Egy kékhetyes kérdéset kapott Morvai asszonytól. Elfogadja ezt?

Well, as a colleague probably... Ahogy a nagyra becsült kollega nyilván tudja, azért mert egy whistleblower az amerikaiak visszaéléseire eh, fényderített, ez nem indokolja azt, hogy eh, a szólásszabadságot a Kremlin elnyomja online és offline. Továbbá azzal, hogy az adattárolás csak Oroszországon belül ismeri el, illetve teszi kötelezővé Oroszország, ezzel az internet nyitottságát ássák alá. Köszönjük szépen! Következő hozzászólunk Löbreton úr egy percben. Liberté, respectueux du... Köszönöm. A szólásszabadságot és az információhoz való jogot tisztában kell töltni. Ugyanakkor ne felejtsük el azt az alapvető szabadságjogot, ami a magánélet védelme és a személyes adatok védelme ezek az elfeledett jogok eh, sérültek, amikor az Európai Bíróság tavaly úgy döntött, hogy az interneten megjelent információt eh, a Google-nek vissza kellett, több évre visszamenőleg vissza kellett volna, el kell távolítani az interneten. Ez, ez sokat segített, de ez önmagában kevés. A Google keresőmotor cég ellenállt ennek, és február 6-án, ezért február 6-án a feledés jogát megkérdőjelezi, pedig az Európai Bíróság egyre, ezzel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott. Éppen ezért három dolgot kell tisztázni. Egy, a mennyi időre visszamenőleg vonatkozik a feledése joga, illetve milyen típusú információkra vonatkozik a feledés joga, illetve az e- felejtés joga egy Európai Unión kívüli dimenzióval is bír eh, hiszen a Google mégiscsak egy amerikai cég. Köszönjük. Nibler asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársaim! Szükségünk van a fair play-re az interneten belül és a diszkriminációmentes hozzáférésre. Ugyanakkor bízni kell az internetben, és az internet körében is meg kell védeni a szellemi szomszédos jogokat. Ahhoz, hogy az európai értékeinket meg tudjuk jeleníteni, ezért ebben nagyon fontos szerepet játszik az Internet Irányítási Fórum, az IGF. A múltban ebédi elvárásunknak megfelelt az IGF, is, éppen ezért remélem, hogy mandátumot meghosszabbítják. Márpedig, hogyha meghosszabbítják, akkor itt az európaiaknak sikra kell szállni ez ügy érdekében, ahogyan a kollega mondta, a parlamentnek markánsan meg kell, fel kell szólalnia, és határozottan meg kell jelenítenie a mandátum meghosszabbítás melletti érveit. A bizottságnak is ezt kell tennie. Hogyha egyebiránt az internet jogi kereteiről beszélünk, akkor a saját ház, táj, házunk tején, táján is söprögessünk. Emlékeztettem a biztost a Telekom csomag hiányos végrehajtására. Kérem tehát, hogy a bizottság szólítsa fel azokat a tagállamokat, akik a saját beültetési kötelezettségüknek még nem tettek eleget, hogy ezt tegyék meg azért, hogy hitelesen szólaljunk fel a nemzetközi porondon. Köszönöm szépen, most pedig Danti úr egy percben. Köszönöm a szót. Uh, elnök úr, az internet óriási forrása az ismereteknek, és nagyon fontos alapja a gazdasági növekedésnek. Egy új virtuális agóra, ami nagyon fontos minden állampolgárunk számára. Mindazonáltal megfelelő irányításra van szüksége, amely garantálja az átláthatóságot, a demokráciát, a biztonságot, a semlegességet, Az uniónak kell felvállalni a vezető szerepet a világon, ezeken a területeken, és nem szabad veszélyeztetni azokat a szabadságjogokat és jogokat, amelyek ehhez kapcsolódnak. Az állampolgároknak bízniuk kell tudniuk abban, hogy teljes mértékben kihasználhassák az új lehetőségeket, a kereskedelem, a szolgáltatások terén, amelyet a hálózat biztosíthat. Ugyanakkor az informatika biztonságának biztosítása első lépés lenne. Köszönöm szépen. A, az elnök félbeszakítja, Szalini úr következik. Köszönöm szépen, biztos úr. Az internet irányítása nagyon fontos, de meg kell őrizni az internet egy szabad, kreatív területként, ahol amelyben a társadalom és az egyes társadalmi hangok hallathatják a hangukat, és ezért meg kell őrizni az internetet egy olyan térségként, virtuális térségként, ahol értékeket teremthetünk, és ahol meg, amelybe bizalma lehet a felhasználóknak ne csak egy olyan hely legyen az internet, ahol a bizonytalanság érvényesül. Éppen ezért nagyon fontos az internet irányítási rendszer megerősítése. Hogyha valaki azt mondja, hogy az internet irányítása nem felel meg az internetnek magának, hogy ez egy oximoron volna, ezzel nem értek egyet. Az internet irányítás nem azt jelenti, hogy megvédjük az internetet, hát, hanem azt jelenti, hogy szabályokat fogadunk el. Meg vagyok róla győződve, hogy nagyon is szükség van arra, hogy tovább lépjünk az internet irányítási fórum munkájában, és egy olyan térséget, virtuális térséget teremtsünk meg, amely tovább fejlődhet, és amelyben szabályok érvényesülnek. Azt kívánom tehát, hogy a parlament megőrizze fenntartsa az internet irányítási fórummal kapcsolatos álláspontját, és az internet irányítási fórum továbbra is végrehajthassa a feladatát, szerepét. Köszönöm. Blank. Köszönjük szépen. Következő hozzászólunk Blanco López úr egy percben. Szeretném támogatni a megújítását ennek a mandátumnak, és szeretném a hangsúlyt a többoldalú tárgyalásokra helyezni. Ugyanakkor szeretnék egy fontos dolgot hangsúlyozni. Fontos, hogy nyitott szellemű, független megközelítés legyen, és ugyanakkor a jogi lag is biztosítani kell a hálózat semlegességét. Ez mindenképpen szükség az, hogy az információhoz, tájékoztatáshoz való jogot, a növekedést és a foglalkoztatást biztosítsuk. Obama elnök meghúzta azt a vörös vonalat, ami segít védeni a semlegességet. Az elmúlt napokban a kommunikáció elnöke azt mondta, hogy nem szabad, hogy diszkrimináljanak a szolgáltatók, akár a tartalom, akár az alkalmazás tekintetében. Az Atlanti-óceán második oldalán mozgás van, és Európa sem maradhat tétlen. A nyitott, semleges internet fontos, és a nyitottság is. Azért, hogy az új tehetségek megfelelően tevékenységeket és munkahelyeket tudjanak létrehozni. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy az Internet Governance a jövő kérdése. Ezért a Libe szakbizottság a SZOA-nak be is adott egy indítványt, mégpedig abba az irányba, hogy a technológiai lehetőségeket aknázza ki a különböző vizsgálatok kapcsolá- kapcsán az is egyértelművé vált, hogy nyilván az új technológiákhoz nem csak a titkos szolgálatok férnek hozzá, hanem nagyon gyorsan hozzáférést kapnak a terrorszervezetek is. És ezért a biztonságosnak vélt hálózatok veszélyesé válnak. Ezért nagyon fontos, hogy az eszközeinknek a biztonságát is definiáljuk ugyanis a saját magam eszközén hagy döntsem el én, hogy mi az, ami kikerüljön, mi az, ami rákerüljön, magam szeretnék erről dönteni. Tehát mindenképpen egy védő ernyőre van szükség a saját számítógépeinken, amelyek biztos, biztosságosá teszik őket. Azt is el kell kerülni, hogy harmadik felek hozzáférjenek a gépeinkhez és rendelkezzenek felettük, ez körülbelül olyan, mint hogy a plenárison kívülről egy harmadik ember, harmadik fél irányítja az én kezemet. Ez nem megengedhető. A gazdaság és a politika úgy kell, hogy működjön, hogy biztonságosak legyenek a gépek, a hálózatok, és ugyanúgy, ahogyan a, az ügyfelek és a fogyasztók számítanak a levéltitokra, ezt is meg kell őrizni. A hálózat semlegességet nem szabad a streaming hálózatoknak kiszolgáltatni, a kapacitásokat, amelyekre szükség lesz a jövőben. Mindenképpen meg kell, hogy maradjon, közfélbe szakították az előadót. A következő felszólaló nem látom Flasiková Benyová asszonyt a plenárison, akkor Spiraki asszony kap másfél percre szó. Madame Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Igazából a belső piac célja, a digitális belső piac célja az, hogy minél többen jussanak hozzá jó minőségi gyors internethez. És most itt 500 millió polgár internet hozzáféréséről van szó, és az Európai Unióban pedig 4%-os GDP növekedés, 500 milliárd euró plusz lenne ennek a következménye. Az internetet pedig intézményesen is támogatnunk kell, és pedig eh, egy világméretű megállapodás keretében, hiszen itt a biztonságról van szó, a személyes adatok biztonságáról, gyermekek védelméről, a szólásszabadságról és az egyén szabadságáról. Nyitott kérdések is vannak, mint például a hálózatsemlegesség, hogy hogyan garantáljuk a megfelelő innovatív vállalatoknak a piacra jutást, a versenysemlegességet. Tehát itt van mit tennünk az internet korában. Most pedig a kormányzás szempontjai 2006-ban Görögországban már összegyűjtötték egyszer a jó gyakorlatokat. A intézmények is pozitívan bizonyultak ehhez, tehát mindenképpen támogatom az Európai Parlament mandátumának megújítását, hiszen világos üzenetet kell küldenünk az ENSZ felé. De sokkal többről van szó. Már most el kell kezdeni a megfelelő lépéseket megtenni, hogy a digitális belső piacot elérjük. Köszönöm szépen. A következő Pau Nová másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr. A kereskedelemnek is fontos ez az Európai Uniónak és a világ egész eh, részének. Az internetnek a sikerei az nem akadályozza meg azt, hogy a, incidensek vannak is, az nem akadályozza meg az internet fejlődését. Az adatcsere, az állampolgárok, kutatók, kis és nagyvállalatok mind használják. Az internetes irányítás egy demokratikus platformá vált, a legjobb gyakorlatokat is ezen cserélik. Ezért támogatjuk ennek a további fejlesztését és fejlődését ezért fontos a ö, sikeres irányítást támogatni. Az ENSZ is felül fogja vállal, ö, vizsgálni az általános politikáit, és kihasználni ezt a, az eseményt. Európa globális szinten is vezethető lehet, hogyha az internetes modellt támogatja. Ez magába foglalja az internetsemlegességet, a szerzői jogot és egyéb területeket. Ezért fontos, hogy a megfelelő digitális piacot képítsük Európában. Elnök, köszönöm szépen következő hozzászólásaink a spontán hozzászólások keretében jönnek és miután most időben vagyunk, valamennyi kérésnek eleget tehetünk. Felolvasom a neveket, akik szót fognak kapni a következő sorrendben. Van Nistelrooy will start, then Mr. Caputo. Nistelrooy, majd Caputo úr, Marias úr, Jakovcsics úr, Madame Sojarova. Sojarova asszony, Negrescu úr, Nagy úr és Boni úr következnek és Morvai asszony. Ezzel zárjuk a listát. Van Nisztelrooy úr következik. President, Commissioner. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, örülök, hogy itt van ez a javaslat 7 év elteltével. Most legalább van egy állásfoglalás. Pilar de Castillo-nak és kollégának pedig gratulálok. Az ENSZ IGF fóruma megadja a lehetőséget, hogy a kevésbé fejlett világ is profitáljon az internetből. És uh, eh, Ansip urat szeretném megkérdezni, hogy az Európai Unió nem támogathatja-e itt a fejlődő világ nem kormányzati szerveit. Tehát az egy dolog, hogy támogatjuk a kormányzati szerveket, de a civil szerveket támogatjuk-e? Én kétszer vettem részt Vilniusban és Aténban is megbeszéléseken, és azt láttam, hogy eh, nagyon sok partnerekkel, a nemzeti parlamentekkel kommunikálunk. És egy kicsit szomorú vagyok, hogy a parlamenti delegációk egyre csak csökkentek. Ez pedig nem megfelelő. Szerintem ez egy rossz dolog, és rossz jelzés az internetes közösségnek. Idő, idő, képviselő út? Jó, akkor majd megint felszólalok. Meg, Köszönöm szépen, a következő felszólaló pedig Kaputo képviselő parancsol. A mandátum megújítása az IGF kapcsán mindenképpen megérdemli a parlament támogatást. Sát 2005-ben transzparens, multilaterális vitát folytatott az IGF az internetirányításról, és ez egyfajta kooperációt, együttműködést tudott létrehozni az érintett felek között, hiszen az internet egyre fontosabb szerepet játszik napjainkban. Párhuzamosan a fejlődéséhez azonban új kérdésekre is válaszolnunk kell, amelyeket az Európai Uniónak is zászlájára kell a Fiatalkorúak védelme, szólásszabadság és a magánszféra védelme, az adatbiztonság és bizonyos domének kiosztása. Ha a kérdésnek a globális mi voltát vizsgáljuk, akkor teljesen egyértelmű, hogy az Unió támogatja a fórumot, az európai értékeket, az interakción keresztül és a civil társadalommal való párbeszédben tudjuk erősíteni, akkor, hogyha az IGF-en belül párbeszédben maradunk, hiszen a biztonságos, mindenki számára nyitott internetet kívánjuk biztosítani mindenkinek. Köszönöm szépen, Marias képviselő. Köszönöm, elnök úr. Minnyáján tudjuk, hogy az internet a tudásalapú társadalmat erősíti, és a demokráciát is előmozdítja. Azok a kérdések, amelyekkel ma foglalkozunk, nagyon fontosak. Mit csinálunk a gazdasági erővel? Hiszen vannak monopólium helyzetben lévő vállalatok, vannak bizonyos domináns pozícióban lévő vállalatok. Ez pedig azt jelenti, hogy néhány vállalat ellenőrzi az egész kutatás, az innovációt. Még egy megjegyzés, az állam, az államok szerepe. Vannak olyan államok, amelyek korlátozzák az internethez való hozzáférést, korlátozzák a demokratikus jogokat, korlátozzák a szólásszabadságot, üldözik a polgáraikat. Tehát intézkednünk kell ezek ellen. Az internetes bűnözés is természetesen üldözünk kell a jogsértést, az személyiségi jogok sértését üldöztünk kell. Tehát nagyon fontos a participatórikus internet, hogy a polgárok és a tudósok, az egész társadalom részesítjön az internet áldásaiban. Az IGF új mandátumát üdvözlöm, köszönöm. Köszönöm. Jakovcsics képviselő. Treba ovaj poseban fórum internet... Ez a IGF ez egy szükséges fórum. Tehát nagyon fontos meghosszabbítani a mandátumot, és pedig nem csak egy évre. Nagyon fontos, hogy hosszabb mandátumot kapjunk, hiszen ez a működésre is sokkal jobb hatással van. Azonban azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az összes elv, amiről hallottunk, az emberi jogok, a szabadság, az internettel jár. Azonban az internet ma már nem csak egy szolgáltatás, egy termék, hanem igazából egy életmód. Igazából órákat töltünk az interneten. És sajnos egyre kevesebbet töltünk családtagjainkkal, mint az internettel. Valahogy új filozófiát kellene létrehozni. Azt javaslom, hogy elkezdünk vitázni arról, hogy a digitális szabadság milyen következményekkel járhat. De a veszélyekről is szólni kell. Köszönöm. A következő Eterc képviselő. Thank you. The internet's great strength. Köszönöm szépen nagyon fontos az információ mindenki számára, nagyon könnyen hozzájuthatunk sokkal több információhoz, mint egy kis viszonylag olcsó kézben hordozható eszközzel. Tehát nem meglepő, hogy a politikusok mindenképpen irányítani, kontrollálni szeretnék ezt, mert ez a, a, a, tudás az nem csak hatalom, hanem szabadság is. Természetesen vannak visszaélések, és nem szabad, hogy a bűnözés felhasználja ezt az eszközt. Ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy a politikusok sosem ellenőrizzék a hálót, a netet. Én azt mondom, hogy engedjük, hogy az információ, a tudás szabadon áramoljon, az emberek ismerjék meg az igazságot, és az információ inspirálja a demokratikus forradalmat, a demokratikus szólásszabadsága, és a demokratikus világ térjen vissza egész Európába. Elnök, köszönöm szépen. Egy percre Stojanova képviselő. Tisztelt elnök úr, kolléganő kollégák! Látom, hogy egyetértés van. Az egész politikai spektrumon, abban, hogy mennyire fontos az internet. Ez megmutatja, hogy mennyire fontos az európai közösség, mennyire fontos az Európai Unió. Hogyha ezt elismerjük, akkor tényleg kulcsszereplőkké válhatunk globális szinten is amennyiben erről a témáról van szó. És itt most az IGF mandátumra gondolok, amelyet nagyon helyesen meg kell hosszabbítani. Azt szeretném, hogy minnyáján támogassuk a nyitottság elvét, a mindenki számára egyenlő hozzáférés elvét, és természetesen támogassuk a hálózat semlegességet és az egységes digitális piacot. De nagyon fontosak olyan témák is, mint például a szellemi tulajdon és a biztonság. Mely vagyok győződve róla, hogy ezeket betartjuk. Negrescu képviselő egy percre. sigur, Köszönöm szépen. Igen, valóban szükség van a felhasználók számára biztonságra, de nem szabad a magánszférát sem sérteni, és természetesen utána kell menni a bűnnek. Egészen világosá kívánjuk tenni az álláspontunkat, támogatjuk az ENSZ-IGF mandátumot, szükség van a részvételre, méghozzá minden felhasználó nevében szükséges ez. Gondoljunk csak az akta vita folyamatra, illetve arra, ami nem történt. Olyan mechanizmusokra van szükségünk, amelyeknek keretében fel lehet lépni, és az internet, ne felejtsük el, nagyon sok ember számára a reményt jelenti a demokráciára, az esélyt a fejlődésre, a határon átnyúló tevékenykedésre KKV-k számára, vagy információs csatornát is jelent, akik diaszporában élnek, és a családjukkal szeretnék fenntartani a kapcsolatot.

négy pontot szeretnék felvenni, felvetni. Először is meg kell ö, újítanunk az internet fórumnak a mandátumát, és Piro de Castillo-nak köszönöm ezt a kezdeményezést. Másodszorban fontos azért, mert egy új fázissal állunk szemben, ami az alapértékekkel kapcsolatos az interneten, a szabadság, a magánélet, a biztonság és a semlegesség a, nagyon sokaknak van ebben fontos szerepük, és a garancia az egyetlen lehetőség, hogy ezeket az értékeket meg tudjuk őrizni. Harmadsorban természetesen a különböző szerepei az internetes irányításnak a lehető legjobb platform a globális vitához, és a megter- hogy megterem az egyensúlyt a gazdasági fejlődés, a biztonság, a szabad vita között, és ezen problémáknak összes dimenziójában. Különösen Európában sokkal eh, erősebb hálózatra van szükségünk, és nemzeti fórumokra az internet irányítás területén.

Köszönöm. És most megkérném a bizottság részéről Anders Ansip alelnök urat. Mr. President. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! Szeretném megköszönni ezt a nagyon izgalmas vitát. Számos téma merült fel. Ez pedig azt mutatja, hogy mennyire fontos az a tevékenység, amit a bizottság végez az internet szabadsága érdekében. A bizottság tisztában van azzal, hogy az internet nagyon sok területe kiterjed. Szeretném itt az összes érintetnek elmondani, hogy ennek a dolognak transnacionális, multidimensionális természete van. És állandó innovációval jár. Nagyon fontos, hogy a digitális forradalom minden haszna mindenkihez eljusson. Az IGF különféle érintetteket hozott össze. Az érintettek pedig nyílt, őszinte vitát folytattak. Sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a fórumot továbbra is előre mozdítsuk. Ahogy tudják, az Európai Bizottság az egyik eh, legnagyobb pénzelője volt az IGF-nek. Nagyon fontos az, hogy eh, stabilan tudjon működni egy ilyen fórum. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a bizottság nagyon nagyra értékeli az ezen a területen végzett munkát. Nagyon fontos az eh, internetes irányításban, hogy olyan szerkezetek jöjjenek létre, amelyek befogadóak, átláthatóak, elszámoltathatóak, és technológiailag is rendben vannak. Különben fennáll az a veszély, hogy több kormányközi együttműködés is szükségesé válik. Az internetnek hitelesnek és befogadónak kell lennie. Az Európai Unió az emberi jogok tiszteletben tartásával, az, a sok rétűség tiszteletben tartásával és a jogállamisággal vezető szerepet vállalhat a nemzetközi porondon. Fel kell nőnünk a feladathoz. Köszönöm. Köszönöm szépen alelnök úr, Ansip biztos. Úgy a... Valaki ügyrendi felszólalást? Igen, ügyrendi felszólalást. Nem tudom, hogy a bizottság most itt nem válaszol egy kérdésre se? Tehát valószínűleg valaki írt egy beszédet magának, nem tudom kicsoda, írt magának egy expozét, nem tudom, hogy kicsoda, az első felét elolvasta az elején, a második felét az úgynevezett vita után, nem ezért vagyunk itt. Igazából választott politikus vagyok, és szeretnék választ kapni öntől a kérdésemre. Köszönöm szépen. El kell mondanom, hogy ez itt nem a kérdések órája, és a bizottságnak is jár a szólásszabadság. Tehát eh, ezt eh, a vitát most levártnak, nyilvánítom, és uh, itt a 401 99 2015 az uh,